a javaslatról. Tehát ennek a témának a megvitatása 17 óra 30-kor kb. ma. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Elnök úr, azt javasolnám, hogy ne az izraeli missziótól hívjunk meg valakit, csak a követ, a nagykövetet fogadhatjuk el. Ez nem elfogadható, hogy a egy diplomatát, vagy egy alacsonyabb szintű funkcionális küldjenek el hozzánk. Mielőtt erről beszélnénk, vagy erről döntenénk, azt szeretném kérdezni, hogy mindannyian egyetértünk-e azzal, hogy kb. 17.30-kor ma délután folytassunk vitát a témáról. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, úgyhogy ezt elfogadottnak tekintem. A második kérdés, második döntés, tehát nem Ashton főképviselőt hívnánk meg, hiszen ő úgyse ér rá. Meg tudunk állapodni abban, hogy a COPS elnökségtől, COPS elnökétől azt kérjük, hogy vegyen részt ma délután a 17 óra 30-as vitán. Van-e ellenvetés? Nincs. Akkor ezt is elfogadottnak tekintem. Tehát a COPS elnökségétől valakit meghívunk. Harmadik pont, amiről dönteni kell az izraeli EU misszió részéről valakinek a részvétele. A kolléga azt mondta, hogy nem ért egyet, illetve csak a nagykövet személyét szeretném megkívni. Nem itt félreértés van, én azt kértem, igen, én azt kértem, hogy a, csak a nagykövetet fogadjuk el, más ne. Tehát csak a nagykövetet. Oké, okay, akkor döntsünk arról, hogy esetlegesen az izraeli misszió nagykövete részt vegyen az eszmecserét. Kikér szót, tessék? Herr Vorsitzender, ich finde... Elnök úr, igaza van a kollégának akkor, amikor azt mondja, hogy ne akárki jöjjön az izraeli követségtől hozzánk, de ugyanakkor ahhoz meg ragaszkodjunk, hogy valaki jöjjön mégis, legalább a DCM szintjén, vagy a nagykövet helyette szintjén, szerint, helyette szintjén elfogadhatjuk a képviseletet. Kolléga Salafranca. Salafranca kolléga, és utána önnel. Elnök úr. Véleményem szerint tisztázni kell, hogy bizottságként, ha eszmecserét folytunk, folytatunk egy ilyen súlyos helyzetről, akkor csak a nagykövet részvételét fogadhatjuk el, és nem fogadhatunk el egy tanácsadónak a részvételét, tehát mindenképpen magas szintű képviselőre van szükség. Egyébként elnök úr inkább én azt mondanám, hogy ne is kerüljön sor az ilyen, erre a találkozóra. a kolléga Albániával kapcsolatos javaslatára utalva, az én frakcióm egyetért azzal, hogy halasszuk el a szavazást addigra, amikor tisztázni lehet majd a helyzetet. Kion Nielsen kolléga. Sur la rencontre avec... Igen, a nagykövettel való találkozással kapcsolatban azt mondanám el, hogy nagyon fontos lenne, hogy valóban a nagykövet vegyen részt ezen az eszmecserén, már csak azért is, mert a delegációs utazás előtti hetek kapcsán, vagy ezekben az időszakokban elég nagy nyomást gyakorolt ránk a nagykövet, az izraeli nagykövet, tehát ezért is lenne fontos, hogy ő maga vegyen részt ezen a mai vitán. Utolsó hozzászólás ehhez a témához, Kreis Dörflek képviselő. Köszönöm. Én is ott voltam az izraeli delegációban. Beszéltünk a külügyminiszter helyettessel, és akkor is leszögeztük, hogy a nagykövet viselkedése utazásunk előkészítése során nem felelt meg igazán annak, amit elvártunk volna tőle, úgyhogy most itt az alkalom arra, hogy követeljük azt, hogy a legfőbb külképviselő, maga a nagykövet jöjjön hozzánk, különös tekintettel arra, hogy Albertini képviselő egyszer már ezt megfogalmazta korábban is. Aztán azt hallottam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy az iráni külügyminiszter állítólag ö, fogadást rendez, és ö, ezt viszont nem tartom hát egyszerűen helyén valónak, hogy ebben az időszakban ilyesmiben mi is valamilyen módon részt vegyünk. Kollégák, magam teljesen egyetemen úgy gondoltam, hogy a nagykövetnek kell képviselnie az izraeli missziót, úgyhogy teljesen egyetértek a hozzászólásokkal. Tehát 17 óra 30-kor tervezünk egy találkozót, egy megbeszélést a szavazásokat követően a gázai vezetben kialakult helyzetről. Meghívjuk a KOPSZ és kérjük a jelenlétét az izraeli nagykövetnek, és csak a nagykövetnek. Mindenki egyetért ebben, akkor elfogadtuk. Eh, Hogyha vannak ezzel a nap, azzal a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos ellenvetések az április és májusi üléseink jegyzőkönyveivel kapcsolatban, akkor azok most eh, mondják el. Tessék. Ne haragudjon, nem kértem szót a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, de Szeretnék viszont felszólalni egy olyan javaslattal kapcsolatban, amely az eljárásra vonatkozik. Többször is kértem egyébként a szót, de valószínűleg nem látták. Azt szeretném volna megkérdezni, hogy Albániával kapcsolatban lesz-e szavazás vagy sem. Én vagyok egyébként a jelentéstevő. Semmi problémám nincsen azzal, hogy elhalasszuk a szavazást vagy a vitát is, mert valóban igazodnunk kell az eseményekhez de most akkor végül is elfogadjuk, vagy nem a mai napon a javaslattervezetet. Ez azért lenne fontos számomra, hogy tudjam, hogy be kellett terjesztenem, vagy sem a jelentésemet. Szoboda úr javaslatával, a szavazással kapcsolatban egyetértek. Reméljük egyébként, hogy a helyzet pozitív fejleményekbe torkollik, de azt szerettem volna kérdezni, hogy lesz-e vita vagy sem a jelentésemről. Tehát ez lenne a konkrét kérdésem. Most fogjuk megkezdeni a vitát Albánia témájában, úgyhogy meg fogom önnek adni a szót, hogy alkalmat teremtsek önnek arra, hogy elmondja a felvetéseit, és majd aztán együtt döntünk arról, hogy hogyan is járjunk el. Akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük. Április 14-i és május 4-i jegyzőkönyvekre gondolok, és akkor következhet a következő napi rendi pont, amely Albánia európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványról szól. Egy eszmecserét fogunk folytatni. Itt most a módosításokat fogjuk megvitatni. 114 módosítás van egyébként a jelentéstevő eredeti szövegéhez. Kuntis úr, vagy Csuntis úr jelentéséhez. A mai délutáni szavazás kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy kilenc mm, kompromisszumos módosítás született a szavazás megkönnyítése érdekében, úgyhogy most meg is adnám a szót a jelentéstevőnek, hogy mondja el konkrétan ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Most nem fogok túl sokat időzni a szállásfoglalás tervezeten, hiszen volt már egy első eszmecserénk, felvettük a kapcsolatot a többi frakció árnyékjelentéstevőivel, és nagyon komoly munkát folytattunk a kollégákkal együtt, úgyhogy szépen szeretném megköszönni ezt a munkát. Ugyanis így végül is sikerült kompromisszumos módosításokat megfogalmaznunk így pedig talán sikerül majd lecsökkenteni az eredetileg beterjesztett módosítások számát. Az, hogy sikerült kompromisszumos javaslatokra jutnunk, az bizonyítja számunkra, számomra, hogy az alapkérdésekben egyetértünk, tartalmi kérdésekben aztán majd meglátjuk, hogy a szavazás hová vezet. Minden esetre szerintem nagyon kevés olyan pont maradt hátra, amelyben esetleg különböző álláspontok láthatnak napvilágot. Nézzük a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy hogyan is állnak a dolgok, erről már beszéltünk. Van itt egy fontos pont, egy gondolat, amelyet a jelentésemben is megfogalmazok, és amely egyébként azért is fontos, hogy a jövő Európai Uniós csatlakozása hogyan is alakul. Szerintem nagyon pozitív kompromisszumot fogalmaztunk meg. A helyzet egyébként szépen fejlődik Albániában, és a, az ellenzéki frakciók is visszatértek a parlamentbe, tehát folytatódik a parlamenti munka. Minden esetre azért azt még várjuk, hogy hogyan is értelmezik politikai értelemben az egy évvel ezelőtti választásokat. Nagyon reméljük azt, hogy Albániának sikerül megoldani a jelenlegi helyzetet, és jelenleg, noha az ellenzék visszatért a parlamentbe, azért mégiscsak politikai értelemben kicsikét zsákutcában, állóvízben találja magát most Albánia. Tehát eléggé gyenge lábakon áll a politikai helyzet. Tehát ez volt az első kérdés, amelyet szerettem volna felvetni. A második kérdés, gondolat a vízum kérdéshez kapcsolódik. Az Európai Bizottság május 27-én elfogadott egy olyan javaslatot, amely erre a kérdésre vonatkozik, és Bosznia-Hercegovina, illetve Albánia vízumkényszerével kapcsolatos kérdéseket vitatja meg. Nos, hogyha minden rendben van, akkor azt tudom elmondani, hogy üdvözölhetjük az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát, és a mi magunk részéről a jelentésünkben azt kell kimondanunk, hogy egyetértünk azzal az elvel, mi szerint az albán állampolgárok szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén. Tehát, hogy meg kell adni számukra a vízummentességet, annak ellenére, hogy a politikai helyzet továbbra is gyenge lábakon áll. A továbbiakkal kapcsolatban azt tudom még elmondani, hogy nincsen túl sok hozzáfűzni valóm, tehát itt vannak már a kompromisszumos javaslatok, ezeket minden bizonyal meg kell majd vitatni. Csak annyit mondanék még el zárszóként, hogy jelentésünkben nyitva kell tartanunk a balkáni államok számára a csatlakozás lehetőségét, mert ezzel tudjuk őket rábírni arra, hogy a szükséges reformokat végrehajtsák. Ezek a reformok egyébként a térség békéjét, biztonságát, illetve az állampolgárok javát is szolgálja egyben. A kompromisszumos javaslatok megfogalmazása terén szeretném megköszönni a titkárság munkáját, illetve az árnyék jelentéstevők tevékenykedését. Elnök, köszönöm szépen. Sargentin és Sáke képviselők, a szárnyékjelentéstevők, Pak asszony fog először felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Sauntis képviselővel fontos vitát, nagyon érdekes vitát folytattunk a különböző módosításokról, és így aztán sikerült bizonyos kompromisszumokban megállapodnunk. Aztán persze vannak olyan módosítások is, amelyeket nem feltétlenül osztok, de az biztos, hogy a kilenc kompromisszumos módosítást támogatom. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a régió szempontjából ez egy fontos kérdés. Már csak azért is, mert ezeknek az országoknak részt kell vennie a mi képzési programjainkban, de ehhez pedig arra van szükség, hogy olyan nemzeti ügynökséget hozzanak létre, amelyek előfeltételei a programokban való részvételnek. Fontos az, hogy erre is utalás történt a javaslatunkban. A halasztással egyetértek, de azt hiszem, hogy alapvetően nem változtathatjuk meg a állásfoglalásunkat Albániával kapcsolatban. Lehet, hogy bizonyos részeket ki lehet már törölni, mert ezek már nem fedik le a mostani valóságot, de azt hiszem, hogy Albánia esetében nem erről van szó. Minden országot külön kell kezelni, ez Albániára is igaz. 20 évvel ezelőtt Albániában jártam, és mindig is úgy gondoltam, hogy nem szabad állásfoglalás, állásfoglalnunk, akkor, amikor a politikai helyzetet ítéljük meg, hiszen amikor nem demokratikus országhoz méltóan viselkedett, akkor kritikát fogalmaztam meg ugyanazzal a személlyel szemben, az elnökkel szemben, akit korábban más lépései kapcsán támogattam, úgyhogy senki sem vádolhat meg azzal, hogy pártatlan lennék, illetve hogy nem vagy, hogy pártos lennék. Van egy olyan törvény Albániában, amely következtében az ellenzéki pár kivonultak a parlamentből. Ezt a törvényt úgy tudom értékelni, hogy a választások fényében kell ezt megvizsgálnunk, senki sem kérdőjelezte meg a szavazás eredményét. A szocialista párt azonban később, amikor már megalakult a kormány, akkor visszavonta támogatását, illetve megkérdőjelezte a szavazás hitelességét, érvényességét. Nagyon tetszett nekem egyébként az, hogy a két pólus meg tudott abban egyezni, hogy milyen reformokra van szükség annak érdekében, hogy az Európai Unióba csatlakozzanak, de az akkori ellenzék ezt nem támogatta, és márciusig nem is vett részt a parlamenti munkában, egyszerűen kivonult, nem dolgoztak, de azután éjségsztrájkba kezdtek. Nos, hát hogyha feltesszük magunknak a kérdést, hogy ez miért is volt, amennyiben egy ellenzéki erő a választások során hibákat fedez fel, akkor a választási bizottsághoz vagy az alkotmánybírósághoz kell fordulni, de azt nem várhatja el, hogy a parlament vagy a kormány ismét megnyissa a választásokat. Ilyen nincsen sehol a világon, úgyhogy ezt nem lehet támogatni. A választási törvényhez, illetve az alkotmányhoz kell mindig tartani magukat, és hogyha az ellenzék olyan ügyeket fedezett fel, amelyeket amelyek megkérdőjelezhetők a választás eredményességével kapcsolatban, akkor a megfelelő fórumhoz kell fordulnia. És azt hiszem, hogy itt a frakcióban, illetve hogy itt az Európai Parlamentben nincsen egyetlen egy olyan frakció sem, amely támogatná azt, hogy a demokráciát ilyen módon megcsúfoljuk. Ezt semmilyen országban nem lehet megtenni, úgyhogy nem kérhetjük azt egy kormánytól, hogy megszegje a saját alkotmányát, vagy általában törvényt szegjen. Mit is kellene akkor tennünk? Meg kell próbálni összebékíteni az ellenzéket a kormánypártokkal, és segítenünk kell őket abban, hogy esetleg meghozzák azokat a módosításokat, amelyek szükségesek a törvénykezés szempontjából, hogy a következő például önkormányzati választások már normális mederben folyjanak. De az biztos, hogy most csak a tényeket szabad megítélnünk, nem szabad pártosnak lennünk, úgyhogy az egyoldalú megítéléseket tegyük félre, és erre szeretném megkérni a kollégákat. Próbáljuk meg rábírni a két pártot, hogy működjenek együtt, találják meg a megfelelő megoldásokat a választási törvény módosításával kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az ellenzék is részt vehessen megfelelőképpen a parlamenti munkában hogyha a szocialisták nem vesznek ott részt a munkában, akkor nem mondhatják azt, hogy az Európai Uniós csatlakozás útjának munkájában részt vettek. Köszönöm, Svoboda úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Pákasszonyal egyetértek, miszerint nem lehet hirtelen megváltoztatni a törvényt. Albánia számos előrelépést tett, ezt el kell ismerni, de még többet szeretnénk elvárni az országtól, sokkal több mindenre szükség, belső békére, vízum liberalizációra, az európai integráció számos további lépésére. És mindezt azért várjuk el, mert lelkesen támogatjuk Albánia integráció törekvéseit, és úgy gondolom, hogy éppen ezért ez a helyes hozzáállás. Azt hiszem ebben konszenzus van egyébként közöttünk, a jelentés szerzője is ezt mondja, hogy szavazzuk el a szav- halasszuk el a szavazást, mert ugyanakkor nem lehet túl sokáig elhalasztani a szavazást, mert júliusban legkésőbb erről döntést kell hoznunk, tehát ebben az idő tartományban kellene ezt megejteni, de nem most. Az utolsó mondatával egyetértek az előttem szólónak, de azzal nem, hogy bárkit bűnbakká tegyünk. Ne akarjunk senkit se bűnbakként megnevezni, sem a kormány, sem az ellenzék nem tökéletes, ezt tudjuk, de a választás eredmény legitim, nem lehet rajta változtatni. Most ebből kell kiindulni, reál politikusként azt kell látnunk, hogy a jelenlegi helyzetben mi lehetséges és mi nem. És azt kell elérni, mi lehetséges. A lehetségesek között van az, például közöttünk is, hogy a szociáldemokraták és a néppártiak is közösen ö, ö, mondjuk azt, hogy megoldásra van szükség, Berisa miniszterelnök és az ellenzék között megegyezésre van szükség, valami már megmozdult, Például megegyeztek abban, hogy a parlamentben egy külön bizottság jön létre, amelynek egyébként ellenzéki többsége van, és ellenzéki elnöke. Csak még a részletes összetételéről ennek a bizottságnak nem tudtak megegyezni. Tehát nem arról van szó, hogy az választási eredmény bárki meg akarná változtatni, hanem a jövőre vonatkozóan olyan választási szabályokat kell alkotni, a jelenlegieket úgy kell módosítani, hogy kizárhatóak legyenek a jelenleg felmerült kétségek. Évek óta látjuk már azt, hogy, hogy a konszenzus teremtés nyilván nagyon-nagyon nehéz feladat, ugyanakkor el kell ismernünk, hogy még ha nem is volt rendben az utolsó választás sem teljesen, mégis azért sokkal szabályozottabb, rendezettebb volt, mint az egyel korábbi választás. Örülök, hogy a jelentés szerzője hajlandó arra, hogy ezt később szavazzuk meg. Én is tudom, hogy a legkésőbbi időpont a plenáris szempontjából a július, és biztos vagyok abban, hogy ez alatt az időszak alatt megtaláljuk a megfelelő megoldást, több adat lesz a kezünkben, közben remélhetően megszületik a megegyezés az ellenzék és a miniszterelnök között is, és akkor már megfoghatóbb dolgokat írhatunk bele a szövegbe. A következő lépés pedig a liberalizáció lenne, az ősz során kerülhetne erre sor. Jó lenne, hogyha ebbe az irányba mozdulna a dolog, és akkor mindenki jó lelkiismerettel ülhetne a helyén. Köszönöm szépen, Szóvoda úr. Szárcsentini képviselő következik, és azután Kacsin képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Kezdjük a pozitívumokkal. Az opozíció, az ellenzék bekerült újra a parlamentbe, és az Európai Bizottság bejelentette, hogy vízumkönnyítésekre fog sor kerülni. Ugyanakkor tény, hogy még mindig súlyosak a konfliktusok a felek között. Most, hogy parlamenti delegáció utazik Albániába úgymond békét teremteni, ez is jó dolog, de ezt a lehetőséget ki kell használni, és ez azt is jelenti, hogy most még ne szavazzunk szerintem sem. Az is biztos, hogy még a nyári szünet előtt szavaznunk kell, mert valamilyen üzenetet az albán nép felé meg kell fogalmaznunk, Ö, legalábbis annak az ígéretét, hogy talán majd ősztől fogva szabadon vízum nélkül utazhatnak. Ami a kompromisszumos módosító indítványokat illeti, a jelentés szerzője új javaslattal élt a 18-as pont vonatkozóan. A 18-as kompromisszumban van egy mondat, ami azonban nekünk nem tetszik. Azt mondja ki ez a mondat, hogy felhívja figyelmet arra, hogy az etnikai és a nyelvi kisebbségek jogainak érvényesítését megígérték ugyanakkor úgy folytatódik a szöveg, hogy szabad ö, identitás választás van Albániában. Most akkor melyik az igaz a kettő közül? Ö, kimondhatja valaki tényleg szabadon Albániában, hogy ő melyik etnikai csoporthoz tartozik mindenféle retorzió nélkül? Azt hiszem, hogy amúgy sem lenne meg a többség most a ma délutáni szavazáskor ilyen megfogalmazásokra. Ugyanakkor tetszett nekem a jelentés szerzőjének hozzáállása a témához, a kompromisszumok ezt leszámítva nagyon jól megfogalmazottak. Per conto dell'Alde, kollega... Köszönöm, Kácsin képviselő következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik úgy vélik, hogy nem megfelelő időben vagyunk ma ahhoz, hogy szavazzunk. De ugyanakkor azért minél hamarabb vitát kell folytatni, akkor, amikor visszatér majd a delegáció Albániából. Várjuk persze a pozitív fejleményeket, és várjuk, hogy mi fog történni. Először is szeretném megköszönni Csontis úr munkáját, nagyon sokat dolgozott, és azt hiszem, hogy remek megfogalmazást alkalmazott az Albán kérdés kapcsán. Örülünk annak, hogy ismét felvetik a kapcsolatot a kormánypártok az ellenzéki pártokkal, és május 20-án sikerült ezt útjára indítani ezt a párbeszédet. Fűre biztos és az Európai Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy ezt az egyéves politikai állóvizet megszüntesse Albániában. Ugye most azt láthatjuk mindebből, hogy a párbeszédet erősíteni kell, a demokratikus folyamatokat támogatni kell, és hogy fontos az Európai Unió részvétele a régió politikai életében. Egy teljes elkötelezettség az összes parlamenti erők részéről, illetve a párbeszéd felvétele nélkül Albánia nem lesz képes az európai útra rá lépni. Éppen ezért támogatni kell a jelenlegi erőfeszítéseket, hiszen Albánia demokratikus ország, és saját állampolgárai, illetve az Európai Unió felé is bizonyítania kell, hogy sikeresen túl tud lépni fontos politikai problémákon. A politikai pártoknak demokratikus légkörben kell a jelenlegi problémára megoldást találnia, az integrációs folyamat csak ekkor folytatódhat minél gyorsabban kellene megvalósulnia, és biztos módon, miszerint az albán állam folytatni tudja normális, demokratikus mindennapjait. Köszönöm szépen! Köszönöm, öten kívántak szót kérni. Kérem, hogy mindenki röviden próbáljon meg felszólalni, mert rengeteg munkánk maradt még. Szeverin képviselő lesz az első. Köszönöm szépen. Az egyik aggodalmunk a mai napon ezzel a jelentéssel kapcsolatban Albánia európai integrációjára vonatkozik. Ez egy nagyon fontos cél nem csak Albánia, hanem a mi számunkra is. De ugyanakkor világosan ki kell mondanunk, hogy elkötelezettségünk meddig megy el, és hogy mik a feltételeink. Az, hogy a szavazást elhalasszuk, ez nem csak egy eljárási kérdés, hanem ez egy politikai kérdés is egyben, ezt az albán barátainknak is mondjuk. Ez egy olyan politikai üzenet, amelyet tiranának szánunk, azt kimondva, hogy egészen addig, ameddig a politikai erők nem képesek racionális, pozitív, konstruktív európai perspektívában gondolkodni, addig mi sem tudunk előrelépni. Nem akarunk semmiképpen sem pártosak lenni, nem kívánjuk a különböző szintű bíróságok bíráinak szerepét átvenni, de ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy most már igazából évek vagy évtizedek óta az összes albániai választásokat hasonló válsághelyzet követ. Ez pedig azt mutatja, hogy az itt valami nincs rendben az ország demokratikus rendszerével kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezen a ponton kinek van igaza, kinek nincs igaza eljárásjogi szempontból, de mondjuk ki, hogy probléma van Albániában, és a politikai pártok képtelenek megoldani ezt. Ez a nagy probléma, ez számunkra nagy aggodalmat jelent, és Albániának meg kell értenie azt, hogy egészen addig, amíg nem képesek saját válságaikkal megküzdeni, addig nem is gondolhatnak európai perspektívára. És végül, nem szabad, hogy féljünk attól, hogy kimondjuk, hogy a parlamenti diplomáciánk nagyon jól működött, gyümölcsöző munkát végzett. Nem hiszem, hogy ezt mindenki tudja egyébként. Ezt röviden ki kell mondani, hogy az, hogy most egyáltalán a szocialista pártok képviselői visszatértek a parlamentbe Albániában, ez annak is köszönhető, hogy több párti, vagy két párti parlamenti diplomáciánk milyen jól működött. Nagyon sokat köszönhet ez az ország az európai parlamenti diplomáciának, és az a tény, hogy már valamiféle párbeszéd mégiscsak megkezdődött, megint csak a mi érdemünk, tehát azt hiszem, hogy az elkötelezettségünket folytatni fogjuk, mert szeretnénk facilitálni egy megoldás megtalálását hogyha nem lesz megoldás, akkor a társulási szerződéssel kapcsolatos tárgyalások, illetve a vízum liberalizációval kapcsolatos tárgyalások sem tudnak előre menni. Ezt világosan ki kell mondani az albán partnerek számára is, hogy az ő érdekük és országuk jövőjének érdeke az, hogy túl tudjanak lépni ezen a válságon. Elnök, köszönöm. Táler képviselő. Grazie, prezidente. Eh, spoštovani kollégi! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! Albánia kirívó példa, ö, ugyanakkor tipikus példa is az új demokráciák fejlődése szempontjából, amely a berlini fal leomlása óta kialakult új demokráciákat illeti. Az jellemzi ezeket az új országokat, új államokat, hogy a kormánypolitikusok sorra megpróbálják kizárni az ellenzéket mindenféle részvételből, és a parlamenti demokrácia működését még nem ismerik el, nem alkalmazzák, kemény és nem parlamenti harcot folytatnak egymással a kormány és ellenzéki pártok. Tehát a parlament be kellene terelni ezeket a vitákat, ahogy Severin úr is mondja ezt, és Füle biztos úr is leszögezte, hogy politikánknak arra kell irányulnia, hogy ezek a demokráciák valóban azok legyenek, és a személyes ellenségeskedést, az utcai harcokat elkerülve a vitákat egyre inkább a parlamentbe tereljék amikor hatalomváltás van, akkor gyakorlatilag az új rezsim mindig eliminálni akarja az előzőt, és nem hajlandó semmiféle együttműködésre. Egyetértek azzal, hogy a szavazást el kell halasztani, ezzel is egy kis jelzést küldünk az albán kormány felé, a tekintetben, hogy a probléma konstruktív megoldását várjuk el tőlük, és a valódi parlamenti demokrácia működésének megkezdését és a vízumkönnyítést, vízumliberalizációt ettől kell függővé tenni, hogy hol tart a parlamenti demokrácia. Köszönöm szépen, elnök úr! Albániában a helyzet most is eléggé kritikus. Ez a súlyos demokratikus deficit, amely ebben az országban tapasztalható, azt mutatja, hogy Albánia esetében talán túl hamar kezdtünk pozitív dolgokat hangsúlyozni, ami pedig az Európai Uniós kezdeményezéseket, illetve az Európai Parlament pozitív szerepét illeti, 15 nappal ezelőtt valóban sikerült előrébb lépni, ugyanis akkor úgy tűnt, hogy a helyzet mindenféle ellenőrzés alól ki fog csúszni. Ezt sikerült megakadályozni, hiszen még erőszakos cselekményekre is sor került. Ez pedig azt hiszem, hogy nagyon jól kirajzolódik a jelentésből, és azt is mutatja, hogy milyen intézkedések bevezetésére van szükség. Ami a szavazás elhalasztását illeti, valóban ez egy politikai üzenet, ezt világosan meg kellene értenie Albániának. Ez pedig nem más jelent, mint az, hogy a két nagy albániai párt felelőse a kialakult helyzetnek, Úgyhogy mindenkinek meg kell tennie a hozzá tehát mindenkinek meg kell tennie a minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az ország vissza tudjon térni a demokratikus útra. Nem szabad, hogy az állampolgárok fizessék meg az árát ennek, És úgy gondolom, hogy az is rendkívül fontos, hogy a vízum kérdés is minél hamarabb dőlőre vigyük. Köszönöm. Madlenár képviselő. Köszönöm elnök úr a szót. Néha azt kell, hogy kérdezzem magamtól, hogy milyen parlamentben ülök én itt. Valóban a polgárok érdekeit képviseljük itt? Azt szeretnénk, hogy a polgároknak jobb legyen? Itt egy olyan országgal van dolgunk, amely gyakorlatilag a maffia központja, és a vízum könnyítésről, vízumliberalizációról beszélünk, de mindenki tudja, hogy az albán maffia mindenhol ott van Európában már most is. Ezzel segítünk a polgárokon? Albánia iszlamista állam, az iszlám azonban nem csak vallás, hanem ideológia is, amely ö, uralkodni kíván más vallásokon és ideológiákon. Biztosak vagyunk abban, hogy az ilyen korrupt országokat bele akarjuk rángatni az Európai Unióba minden áron? Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt felelősséggel komolyan gondolják-e a kollégák. Intervento. Utolsó felszólalás. Köszönöm szépen. Szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni ugyanis jelentése figyelembe veszi az albániai demokratikus folyamatok minden aspektusát. Tisztelt elnök úr, már jó húsz éve foglalkozom Albániával. Ez egy olyan helyzet, amely nagyon különleges, azért is, mert különböző klánok léteznek ebben az országban, és egyébként az ország déli és északi részei között is óriási eltérések tapasztalhatóak. Nem most először hagyja el a parlamentet az ellenzék, úgyhogy nekünk az lenne most a feladatunk, hogy ne ítélkezzünk, hanem egyszerűen csak halasszuk el a szavazást, várjuk meg, míg a delegáció visszatér Albániából, és értessük meg az albán partnereinkkel azt, hogy számunkra a vízumkérdés csak akkor lehet megtárgyalni, hogyha az ország demokratikus orsz, útra lép, és a szervezet bűnözés ellen felveszi a harcot. Görögországban rengeteg albán vendégmunkás dolgozik, ők jól dolgoznak, hozzájárulnak még akár a mi országunk boldogulásához is, nem hogy a sajátjukhoz, de ennek ellenére nem szabad azt mondanunk, hogy Albánia különleges fekete pont lenne Európa térképén, hiszen azért vannak más olyan országok is, ahol hasonló jelenségek tapasztalhatók. De azért mégiscsak világosan ki kell mondanunk üzenetünkben, hogy az ellenzéknek meg kell fogalmazni a véleményét, de ezt a demokratikus parlamenti munka keretében kell megtennie, és dialógust kell folytatni az összes politikai erővel. Köszönöm. Mielőtt visszaadom a szót a jelentéstevőnek, megadnám a szót a délkelet-európai országokkal foglalkozó delegációk, delegáció vezetőnek, Kuka képviselőnek. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden fogok csak hozzászólni ugyanis a legtöbb gondolatom már elhangzott. Először is szeretnék én is gratulálni Csuntis úrnak, aki nagyon jó politikai ítélőképességről tett tanúbizonyságot, és az összes politikai frakcióval megpróbált kompromisszumra jutni az állásfoglalás megfogalmazásának érdekében. Nem minden kérdésben sikerült kompromisszumra jutni, de azért üdvözlöm az erőfeszítéseket. Örülök annak is, hogy a mai délutáni szavazást elhalasztjuk. Úgy gondolom, hogy ezt Albániának nem eljárásjogi kérdésként kellene értékelnie, hanem világos politikai üzenetként az ő irányukba, és ezt fel kell tudniuk használni értelmes módon. Nagyon örülök annak is, hogy történt politikai értelemben előrelépés, és megpróbálják a politikai erők kihúzni az országot ebből a kátyúból, ahová bejutott. Ennek ellenére nekünk most arra van szükségünk, hogy hosszú távú politikai stabilitásról tegyen tanúbizonyságot az ország és a demokratikus intézmények működését biztosítani tudja Albánia. Természetesen segítenünk kell az albán politikai erőket ebben a folyamatban, és meghallgatva a mai vitát úgy látom, hogy mindenki szeretné hogyha Albánia minél hamarabb egy európai integrációs útra lépne, talán ez jelenthetné az alapot a megoldások megtalálásához. Egyetértek egyébként Doris Pákkal abban, hogy az alkotmányt és a törvényeket be kell tartatni ebben az országban is, és egyébként senki sem kérdőjelezi meg a választások érvényességét, de mégiscsak azért vannak olyan lehetőségek, amelyek a jövőbeli választásokban a problémák megismétlődését megakadályoznák. Erre utalt ugye Adrian Severin is. Egy fontos kérdés még a politikai feltételesség kérdése. Így lehet talán a leginkább nyomást gyakorolni egy országra és annak politikai erőire. De nagyon örülök annak, hogy a mai napon nem szavazunk, mert sokat gondolkoztam azon, hogy a politikai feltételességet támogassuk-e vagy sem a vízumliberalizáció kapcsán. Malmström biztos a múlt héten, és Füle biztos is megpróbálják elérni azt, hogy ezt a feltételesség ne valósuljon meg a vízum, fel, vízum liberalizációval kapcsolatban, mert akkor az Európai Bizottság egyfajta mércét támasztana, vagy állítana fel, és amennyiben az ország megfelel ezeknek a támasztott követelményeknek, akkor bizony a vízummentességet meg kell adni az ország állampolgárai számára. Úgyhogy talán folytatni kellene még a munkát politikai értelemben, parlament részéről, az Európai Bizottság részéről egyaránt, és talán remélhetőleg az albánok is végig fogják gondolni azt, hogy itt nem egy belső politikai kérdésről van szó, hanem az ország jövője forog kockán, és a végső politikai megoldást hosszú távra kell kidolgozni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, és most Huntis képviselőnek adom meg a szót, és aztán arról is kérdezem őt, hogy elhalasszuk-e a szavazást, hiszen ezt kérte mindenki egyhangulag. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni kollégáim munkáját, hogy hozzájárultak a gondolatmenet kialakításához. Miután mindenki egyetért azzal, hogy a szavazást elhalasszuk, ezt a döntést meg kell hoznunk. De ugyanakkor szeretném még egyszer megismételni azt, hogy a politikai pártok felé közvetített üzenetünk gyakorlatilag az, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jelenlegi politikai problémákat megoldják. Egyetértünk mindannyian a szavazás elhalasztásával, de igazából ez a halasztás, ez nem a mi szakbizottságunkon belüli nézeteltéréseket mutatja, hanem inkább azt, hogy mi közösen szeretnénk elérni azt, hogy Albánia túl tudjon lépni ezen a zsákutcán, és hogy rendes parlamenti keretek között folyjon a vita ebben az országban. A második fontos üzenet, amely a szavazás elhalasztásával kapcsolatban meg kell, hogy fogalmazzunk, az az, hogy az árnyékjelentéstevők és jó magam is megpróbáljuk majd a szöveget még inkább javítani a következő időszakban, egészen a szavazásig. Úgy gondolom, hogy nem csak számomra, hanem az összes munkatársam számára is fontos munka ez. Politikai erők az albán közvélemény felé azt szeretnénk közvetíteni, hogy az Európai Parlament olyan kritériumokat támaszt, amelyeket mindenképpen be kell tartania ennek az országnak, amennyiben az Európai Unióhoz kíván csatlakozni. Most nem szeretnék az albán politikai helyzethez kommentárokat fűzni, de az biztos, hogy miután szomszédos államról van szó, hazám szomszédos államáról, ezért közelről követem az eseményeket. Vannak problémák, krónikus jellegű problémák, a na, és ezekért leginkább a nagy pártok felelősek. Egyébként ez magyarázza meg a jelenlegi válsághelyzetet is de azt is meg kell értetni velük, hogy ezeket a problémákat meg kell oldaniuk, nem csak azért, hogy az ország kikerüljön a kátyúból, hanem azért is, hogy valós, igazi, demokratikus rendszert tudjanak felépíteni. És azt hiszem, hogy ezen a téren még rengeteg munka vár Albániára, és természetesen minden attól is függ, hogy hogyan fogják értelmezni a múlt évi választásokat. Ami a vízumliberalizációt illeti, egyetértek azokkal az aggodalmakkal, amelyeket a különböző kollégák vetettek fel, mindenki a saját stílusában, de mégiscsak úgy gondolom, hogy nem szabadna azt az érzést keltenünk, hogy az álláspontunk egyre keményebb, egyre szigorúbbá válik, hanem arról van itt szó, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy az elvi kérdések rendben legyenek. Albánia miután jó néhány kritériumnak megfelel már, a vízum liberalizáció gyakorlatilag kiérdemelte, és ezzel a szalbán állampolgárokat segítjük abban, hogy az Európai Unió területén szabadon mozoghassanak. Nos, hát nem tudom, hogy mikor kívánják a kollégák, hogy sor kerüljön a szavazásra. Esetleg még azelőtt még egyszer megvitathatnánk a módosításokat, hiszen a politikai helyzet igen gyorsan változik, és ezt figyelembe kell majd vennünk. Fontos tehát számunkra az, hogy a helyzetet Albániában közelről kövessük nyomon, és a pozitív fejleményekkel felhívjuk a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Ahogyan ezt eldöntöttük, elhalasztjuk a szavazást, ez pedig a következő AFET szakbizottsági ülésre kerül majd napirendre, ez pedig június 22-én és 23-án lesz. Most pedig következik a következő napirendi pontunk, egy közös vita a 6-os és 7-es pontokról. Ugye így döntöttünk a mai napi rendben történt változtatásokkal kapcsolatban. Miről is van itt szó? Finanszírozási eszközök a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának céljából. És itt a stabilitási eszközre vonatkozó módosítást fogjuk most megvitatni. Mindez pedig a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítási finanszírozási eszközéről szó, szóló rendelet módosítása, illetve a stabilitási eszköz módosítására vonatkozik. December 3-án az AFET-ben kiadtuk Gál és Lochbiller képviselőasszonyoknak azt a mandátumot, hogy a tanácssal vitassák meg a 291-es cikkre vonatkozó kérdéseket. Ugye ez közben életbe is lépett. A delegált jogi aktusokkal kapcsolatban most meg kell ezt vitatnunk, és a tárgyalások lezárultáig elhalasztottuk a szavazást, illetve a vitát is. Most nem sikerült a tanácssal megállapodásra jutni, ugyanis ők a parlament által kért eljárást visszautasítják. Április 28-án a két jelentéstevő tájékoztatta a kollégákat arról, hogy a tárgyalások nem vezettek eredményre, és a bizottság javaslatával együtt azt javasolták, hogy a felfüggesztett, tehát a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítására vonatkozólag folytassunk vitát, és fogadjuk el a plenáris ülésen azt a négy jelentést, amelyre ez a tárgyalási folyamat vonatkozott, a júniusi plenárisról van itt szó. Milyen négy jelentésről is van szó? A fejlesztési együttműködési eszköz a stabilitási eszköz, demokrácia, demokrácia és emberi jogi eszközről van itt szó. Szeretnék tehát emlékeztetni arra, hogy amennyiben elfogadjuk a társjelentéstevők által beterjesztett módosításokat, amelyeknek az a célja, hogy a delegált jogi aktusokat a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítására vonatkozó finanszírozási eszköz tekintetében alkalmazzák, akkor ugyanez vonatkozna a stabilitási eszközre is pedig ezt már a Lisszaboni szerződés életbe lépése előtt is megszavaztuk. Nos, ezen szavak után megadnám a szót Gál asszonynak, aki a demokrácia és az emberi jogok eszközéről fog beszélni. Jó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is kifejtette, ez már egy régi történet. Eredetileg a bizottság indította el a folyamatot ebben a témában. Hogy megértsük, hogy miről van szó, röviden végigvenném azokat a tárgyalási eredményeket, amelyek eddig megszülettek. A bizottság egy technikai jellegű módosítást javasolt az európai eszközre vonatkozóan tavaly, az áfa kapcsán, hogy megfelelő rugalmasság legyen a tekintetben, hogy eldönthessék az egyes hatóságok, hogy az adó ügyben a közösségen belül milyen nemzeti intézkedéseket hoznak. Ezt mi is támogattuk, és az első eszmecsere után az AFED-ben novemberben ezt a javaslatot elfogadva, illetve a jogi szolgálatunk javaslatára is építve, és a másik három pénzügyi eszközre való tekintettel olyan módosításokat fogalmaztunk meg, amelyek a parlamentnek megadják az ellenőrzése történő szabályozási eljárás keretén belül a stratégiai program kritikáját az EIDC, EID HR alatt, illetve a három másik eszköz tekintetében. A december 1-én a Lisszaboni szerződést elfogadtuk, úgyhogy most már e, ez az ellenőrzéses eljárás ugye megszűnt, és ezért új módosítókat kellett megfogalmaznunk. December 3-án találkoztunk e, az AFET-ben, a téma szakértői, és arra kértük a kollégákat, hogy adják meg nekünk a felhatalmazást arra, hogy a tanácssal és a bizottsággal tárgyaljunk a delegált aktusok tekintetében, a 290-es cikk értelmében, az EIDHR keretén ennek vonatkozásában és más pénzügyi intézkedések tekintetében. A bizottság ezt a mandátumot megadta nekünk, mi elkezdtük a tárgyalásokat a négy pénzügyi eszközről, ECI, DCI, EIFS és EIDHR, ezeknek a rövidítés angolul. A másik három témában már szavaztunk is, itt viszont azt kértük, hogy halasszuk el a szavazást mára. Két tárgyalási kör után amelyek ugye három oldalú egyeztetések voltak, a fejlesztési bizottság részéről is ott volt Michel úr, kiderült, hogy miközben a bizottság és a tanács nyitottak arra, hogy a demokratikus ellenőrzési jogát a parlament megkapja a delegált aktusok keretében, még a stratégiai anyagok azon részeit sem ö, tekintik ide tartozónak, amelyeket egyébként a ö, 295 cikk egyértelműen nekünk utal. Úgyhogy kompromisszumot kellett kötnünk, és egy erre a helyzetre szabott eljárást kellett kitalálnunk, hogy végül is konkrétan mi tekinthető ezen témák közül a delegált aktusok alá tartozónak közös megállapodás, közös vélemény született a négy eszköz tekintetében. Most az AFED-ben szavaznunk kell, mert így akkor végre mind a négy pénzügyi eszköz hasonló, azonos szabályozás alá kerül, és ettől kezdve végre azon dolgozhatunk, hogy majd ha a júniusi plenáris elé kerül első olvasatban a szöveg, hogy ö, milyen alapon történjen meg a következő tárgyalási kör. A parlament, tanács és bizottság között itt az ellenőrzés joga a parlament részéről továbbra is bizonyos passzusok tekintetében vitatott a tanácsi bizottság által, tehát még küzdenünk kell. Miről is szavazunk tehát ma? az eredeti módosítókról, az eredeti bizottság javaslatra vonatkozó módosítóinkról. Visszavonjuk ugyanakkor azokat a módosítóinkat, amelyeket tavaly megfogalmaztunk, amelyek az RPS alatt születtek volna még meg. A 4-es, 5 es 6-osról van itt szó. E, ezek helyett létrejött a 9-es, 10-es és 11-es a delegált aktusokra vonatkozóan, és így mind a négy pénzügyi eszközt azonos alapokra helyezni. Köszönöm figyelmüket. Grazie. Köszönöm. Brátner képviselő, ő a stabilitási eszköznél az előadó, de gyermekápási szabadságon van, úgyhogy átadom a kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, a kollégámat helyettesítem ebben a témában, és hálás vagyok kollégámnak, aki az EIDHR eszközt képviseli. Hálás vagyok neki, hogy elmagyarázta a témának a történetét és a jelenlegi helyzetét. Úgyhogy nekem annyi maradt, hogy azt javaslom, hogy támogassák, amit részletesen bemutatott a kolléga, és szavazzák meg a benyújtott módosítókat, hiszen itt a felhatalmazó dokumentumokról van szó az egyes eszközök esetében, beleértve a stabilitási eszközt is. A horizontális egyeztetés, ahogy a kollégám elmagyarázta, nem vezetett megállapodáshoz. Úgy tudom, hogy a úgynevezett személyre szabott mechanizmusokról még mindig gondolkodnak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy érdemes megszavazni most ezeket a módosítókat, és utána vigyük plenáris elé júniusban a témát. A horizontális háromoldalú egyeztetésen kívül semmilyen hivatalos egyeztetés nem folyt le a bizottsági stabilitási eszközre vonatkozó javaslat témájában. A kollégák tudni fogják, hogy a legkérdésesebb témák az, hogy a könnyű fegyverek elleni harc témájával mi legyen. A parlament már jelezte a véleményét, várjuk, hogy a tanács és a bizottság egy közös közleménnyel álljon elő, hogy ők hogyan tervezik a kérdés megoldását, tehát a kisebb fegyverek és könnyű fegyverek az IFS eszközével kapcsolatban, hogy ennek mi legyen a sorra, sorsa. Elnök, köszönöm. További hozzászólás nincs. Gáller képviselő. Ja, vielen Dank. Äh, köszönöm, elnök úr. És köszönöm a kolléganőknek a jelentések elkészítését. Két dologról szeretnék röviden szólni. És az egyik kapcsán szeretném a bizottság és a mi bizottságunk véleményét is kikérni. Itt a hozzáadott érték az áfa adóról van szó. Ezzel kapcsolatban most született meg az első módosítási javaslat, és ö, ugye ez arra vonatkozik, hogy az erre vonatkozó passzus töröljük. Szeretném tudni, hogy ennek milyen következménye lesz. A civil szervezetek, a politikai alapítványok, amelyek ezekben az országokban működnek, rászorulnak arra a lehetőségre, hogy visszaigényelhessék az áfát. Sok projekt pont azért nem valósul meg, mert az áfát nem képesek igazdálkodni. Konkrét kérdésem tehát az, hogy, hogy a visszatéríthetőségre vonatkozó kitételt kell törölnünk, technikai módosításról van szó, vagy pedig a bizottság alapvetően elvileg nem akarja ezeket a jövőben visszatéríteni. Csak mellesleg kivételeket mégis megenged ez alól. Ez szavazásomat is befolyásolni fogja, mert azt nem szeretném, hogy az aktív jó ö, szándékú civil szervezetek a jövőben azért ne tudjanak végrehajtani programokat, mert az adóteher miatt nem tudják ezeket kigazdálkodni. Ez az egyik kérdésem és felvetésem. A másik pedig a következő. Ez valószínűleg az első olvasat után majd egy mélyebb vitát igényel majd egyébként. Azt látjuk a jelenlegi komitológiai háromoldal egyeztető eljárások során, hogy amit a parlament elképzel, hogy szerintünk nekünk mi az ellenőrzési jogkörünk, azt gyakorlatilag a, a tanács, a bizottság ö, ö, csípőből visszautasítja, hogyha így fogalmazhatunk. Tehát meg kéne gondolnunk, hogy hogyha valóban ezt a négy eszközt mind ugyanolyan alapra akarjuk tenni az első olvasat után, hogy nem kéne eljárási dolgokon is elgondolkodnunk, hogy általában véve befolyásunk ilyen típusú lábbal tiprása ügyében nem kellene valami proaktívabbat is tennünk. Lőzünk, kolléga. Köszönöm, elnök úr. A GUE frakció nevében először is nagyon nagy köszönetet szeretnék megfogalmazni a két jelentéstevővel szemben és örülök annak, hogy a külső pénzügyi eszközök tekintetében legalább valamilyen parlamenti ellenőrzési jogkört kiharcoltak. Amint tudják, a GUE mindig is a Lisszaboni szerződés ellenében szólalt föl, pont azért egyébként, mert sejtettük, hogy a parlamenti ellenőrzési jogköröket nem fogják nekünk megadni úgy, ahogy azt a szerződés szövege mondja. Ez a delegált aktusok eljárás pont egy kibúvót jelent, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a GSP kivételével a bizottság mindent magához akar ragadni, a tanács is. Ezt el kell egyértelműen utasítanunk, mert a parlament egyetlen ö, demokratikusan választott szervezetének nincs beleszólása csupán ezekbe a kérdésekbe, ez pedig elfogadhatatlan. A Lisszaboni szerződés a delegált aktusok révén nemhogy nem erősítette meg a parlamentet, hanem meggyengített minket. A külső pénzügyi eszközök tekintetében így kisebb lett a beleszólási jogunk az emberi jogok érvényesítésébe. A jelentéstevők módosítási javaslataival egyetértünk ezért, hogy a parlament ellenőrzés valós formáit ki kell még alakítani. Ami pedig magukat az eszközöket illeti, ezekről is úgy gondoljuk, hogy nem demokratikusak, nem transzparensek, és a végszavazás során éppen ezért tartózkodni fogunk. A stabilitási eszközre ez épp úgy vonatkozik, mint a demokrácia és emberi jogok eszközre. A módosítókat tehát megszavazzuk, de a zárószavazás során, ahogy elmondtam, komoly fenntartásaink vannak, ezért tartózkodni fogunk. Köszönöm. Köszönöm. A bizottság képviseletében Krisztián Minié fog hozzászólni, a Relex főigazgatóságtól tessék. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az adókra vonatkozó technikai módosítást illeti, ezek, erre a következő választ tudom elmondani. Ez egy technikai kérdés, a többi eszközzel kapcsolatban is hozzá igazítjuk a többi eszközhöz ezt az eszközt is, hiszen így a rugalmasságot tudjuk biztosítani a különböző adók tekintetében. Ugyanis nem szabad, hogy a külső, tehát Európai Uniós pénzeszközöket különböző adók formájába szedje be az állam. Itt nem arról van szó, hogy általános értelemben kívánunk a szabály alól kivételt biztosítani. Itt egy rugalmasság esetét vagy rugalmasságot szeretnénk bevezetni, bevezetni annak érdekében, hogy esetről esetre lehessen az áfával kapcsolatban eljárni. Olyan esetekre is vonatkozhat ez, mint amilyen például a civil szervezetek kérdése, olyan országok esetében, ahol nincsenek még egyezmények az adók tekintetében, vannak olyan helyek ugyanis a világon, ahol az NGO-k, a civil szervezetek egyszerűen nem tudják visszaszerezni a befizetett áfát, és aztán vannak olyan regionális kérdések is, amelyek nagyon bonyolultak. Hát nem akarunk az adókkal kapcsolatban általános mentességet bevezetni, hanem egy ilyen rugalmas változatot módosít, ö, szeretnénk előmódo, előmozdítani. Buti Flicker képviselő következik. Auf die... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni Gál kolléganő megjegyzéseire. Ön teljesen helyesen azt mondta, hogy mostanáig falba ütközött a parlament képviseletében a bizottság a tanácsal szemben. Ugyanakkor a bizottságnak és a tanácsnak be kell, hogy bizonyítsuk, hogy mi is tudunk falat állítani velük szemben. Júniusban a plenárison együtt döntést kell hozzunk arról, hogy a plenárist követően, ha bármilyen támadás ér minket, akkor mi is készen állunk arra, hogy ellenálljunk. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Gál Kinga. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Csak Gáler képviselőre szeretnék reagálni, ha jól értettem, amit mondott. Teljes mértékben egyetértek önnel, hogy a civil szervezetek helyi munkája miatt nagyon fontos, hogy a szabályokat pontosan megfogalmazzuk, és a bizottság eredeti javaslata alapján az áfa visszatérítést lehetővé kell tenni. És ez a mi jelentésünkből is egyetemen kiderül. Igazából mi vissza akarunk térni a bizottsági kezdeményezéshez, és ezért szavazzuk ezt meg. Viszont ami itt ténylegesen történt, és ami esetleg félreértéshez vezethet, hogy két eszközről van szó, a DCI és az EIDHR, és az Európai Parlament két eszközzel különböző bizottságokban foglalkozik. Ezért mi ebből kivettük csak azokat a téméket, amelyek az EIDHR témájához tartoznak, vagyis az AFET-hez, mert a másik eszközt a Fejlesztési Bizottság tárgyalja. Ezért ér el a javaslatunk, mert a másik eszközzel nem foglalkozunk az AFED-ban, de az AFED-ben mindenképpen vissza akarunk térni a bizottság eredeti javaslatához, ahogyan eredetileg módosítani kívánták ezt az eszközt. Nem tudom, hogy egyértelműen fogalmaztam el. Okay. So, sorry. Okay, sorry. Akkor elnézést. Megismételjem? Tehát vissza. Támogatjuk a bizottságot abban, hogy vegyük, tehát módosítsuk az, módosítsák az áfa visszatérítési jogosultságra vonatkozó passzust, tehát ebben támogatjuk az EU bizottságot teljesen egyértelműen. Bene, grazie. Rendben. Köszönet az együttműködésért. Nyolcas pont. Állásfoglalása irányuló indítvány Izland Európai Uniós tagság iránti kérelméről. Tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzet ennek az országnak, gazdasági pénzügyi válság sújtja összeomlott a bankrendszer, kormányválsághoz vezetett mindez, és előrehozott választásokhoz politikai koalíció alapján, amit Európa támogatónak, Európa támogatónak nevezhetjük, az izlandi kormány úgy döntött, hogy benyújtja EU-s csatlakozási kérelmét a ország gazdasági stabilitásának a helyreállítása céljából is. Februárban erre pozitív válaszra reagált a bizottság, de a tanács még nem vizsgálta meg, illetve nem alakította ki a véleményét. Valószínűleg az EHAVI csúcson kerül sor erre a témára. Az előadó Préda képviselő látogatást tett a múlt héten Izlandon, találkozott több fontos kormányképviselővel, parlamenti képviselővel és a civil társadalom képviselőivel ezek között volt, aki támogatta a csatlakozást, volt, aki nem, tehát többféle véleményt is meghallgatott. Préda képviselő megtárgyalta ezekkel a személyekkel a problémás témákat a csatlakozás eh, tekintetében. Az előadó az állásfoglalás tervezetbe bevette az utazása során szerzett tapasztalatait, eh. ezért most kérem, hogy számoljon erről be, ossza meg velünk a benyomásait. Préda képviselőné a szó. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum ați menționat... Köszönöm szépen. Mint ahogyan nagyon jól e, összefoglalta ön is, a múlt héten alkalmam nyílt arra, hogy találkozzak Reykjavikban az izlandi parlamenti kollégáinkkal, ott találkoztam egyébként a külügyminiszterrel, a mezőgazdaság és halászati miniszterrel, amely rendkívül fontos terület nem csak Izland, hanem az Európai Uniós együttműködés szempontjából is. Alkalmam nyílt arra is, hogy találkozzam a civil szervezetek képviselőivel, akik támogatják vagy ellenzik az Európai Uniós csatlakozást. Sikerült találkoznom egyébként a szakszervezeti vezetőkkel, újságírókkal, civil szervezetek képviselőivel, egyetemi személyekkel. Azért próbáltam minél több találkozót szervezni, hogy megértsem jobban, hogy az elmúlt év júliusában Izland által benyújtott Európai Uniós csatlakozási kérelem hogyan is került megfogalmazásra. Az Európai Bizottság támogatta Izland csatlakozási kérelmét, és várjuk azt, hogy a tanács hogyan fogadja majd, és hogyan fogalmaz ezzel a csatlakozási kérelemmel kapcsolatban. Néhány fontos gondolatot szeretnék most felvetni, először is a politikai kritériumokkal kapcsolatban. Tudjuk mindannyian, hogy Izland nagyon hosszú demokratikus hagyományokkal rendelkezik, igazi politikai kultúrája van, igazából példaértékű a demokrácia szempontjából. Úgyhogy ebben az értelemben a politikai kritériumok gyakorlatilag megvalósultak. De persze azért, ahogyan azt az Európai Bizottság is felvetette, marad néhány apró probléma, amelyet meg kell azért még oldaniuk. Ilyen például az, amire a bizottság is felhívta a figyelmet, a bíróság, illetve a bíróságok függetlenségével kapcsolatban. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, részben ugye Izland már most is tagja az európai gazdasági térségnek, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy ez az ország képes versenyre lépni az európai piacokon és az európai egységes piac működésében részt venni. Részünkről egyébként azt is nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt hetek, hónapok, illetve hónapok során ezt az országot nagyon megrázta a gazdasági és pénzügyi válság, de azért most már valamiféle pozitív fejlemények is napvilágot láttak, és a gazdasági elemzők is arra mutattak rá, hogy a jövőben javulni fog a helyzet. Ennek ellenére Izlandban, Izlandon nagy vitát folytatnak azzal kapcsolatban, hogy egy vizsgálóbizottság, amely a pénzügyi válságot vizsgálja, valamint a bankrendszer összeomlását elemzi, és ezeknek a hatását a gazdaság egészére milyen tapasztalatokat szerzett. Nos, hát ennek a vizsgálatnak az eredményei a bizalom visszaállításához vezetnek, akkor is, hogyha azt láthatjuk, hogy azért a bizalom hiánya nagy problémát jelent a a választásokon is vasárnap egy rendszer ellenes vagy Európa ellenes párt nagyon jól szerepelt, ez pedig eléggé meglepő volt. Ami pedig a gazdasági kérdéseket illeti, egy másik kényes kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Izland és Nagy-Britannia bilaterális kapcsolatairól van szó, illetve Hollandiával kapcsolatban is felmerülnek problémák, hiszen a bíróság előtt egy kereset van, amelye, amely arról szól, hogy a múlt héten az izlandi kormány kapott egy levelet, és e- ezzel kapcsolatban azt szerepelt, hogy Hollandiával, illetve a Nagy-Britanniával tárgyalásokat folytat Izland. Most azzal kapcsolatban, hogy Izland mennyire képes megfelelni a feltételeknek, az Európai Uniós csatlakozási feltételeknek, az hát azt hiszem, hogy itt túl sok kérdés nem merülhet fel, hiszen a legtöbb kritériumnak már most megfelel az ország. A legtöbb problémát mégiscsak talán a mezőgazdaság és a halászat vedheti fel. Ez az izlandi látogatásom kapcsán elég gyakran napirendre került ez a kérdés, ugyanis a mezőgazdaság és a halászat reformot fog megélni az Európai Unión belül is nem sokára, ezért fontos felhívni arra a figyelmet, hogy bizonyára egy konstruktív párbeszéd eredményeképpen mindenki számára kielégítő eredményre lehetne jutni. Izland stratégiai szerepére is szeretném felhívni a figyelmet, amennyiben az Európai Unió tagjává válik ez az ország, ugyanis ezen az egyetlen olyan tagállam, amely teljes mértékben az északi tengeri, illetve az északi sarki térségben található, vagy az északi sarkör fölött. Egyelőre csak 33% az izlandi állampolgároknak támogatja az Európai Uniós csatlakozást, úgyhogy ez elég alacsonynak tekinthető számarány, de azért a helyzet eléggé instabil, tehát az összes politikai párt eléggé megosztott az izlandi csatlakozás kérdésében, csak a szociáldemokrata párt támogatja azt teljes messzélességben, és hát ez normális is egy olyan országban, amelyben a demokratikus hagyományok olyan erősek, ezt megírtam egyébként a jelentésemben is, és szeretném, hogyha ezt a kiterjesztett párbeszédet folytatni lehetne a bizottság, illetve az izlandi hatóságok között annak érdekében, hogy az izlandi társadalom minden rétegé, rétege hallathassa hangját és véleményét. Köszönöm. Grazie, onorevole Préda. Köszönöm, Préda képviselő. Négyen kértek szót. A módosítók benyújtásának a határideje június 3-a csütörtök. Azért ilyen szoros a határidő, mert nincs túl sok időnk, hiszen az júniusi csúcs előtt el kell fogadni az állásfoglalást, hiszen a csúcson születne döntés a tárgyalások megindítása tekintetében Izlanddal. Módosítók benyújtásának a határideje június 3-a 18 óra. Köszönöm. Omer Rújten kollégája szó. Ja, voorzitter, Elnök úr, Krisztián Préda és én nagyjából egyetértünk a legtöbb dologban, de szerintem ebben az esetben egy kicsit túl pozitív hangvételű jelentést írt a kolléganő, és ezt maga is egyébként megfogalmazza a bevezetőben, hogy Izland csatlakozása kapcsán nincs kellő politikai konszenzus magában az országban. Eddig ezzel nem törődtünk, de most azért oda kell figyelnünk arra, hogy Izlandon ö, ugyan vannak olyan pártok, amelyek nagyon szeretnének csatlakozni az EU-hoz, maga a nép azonban nagyon megosztott. És kell -e erőltetnünk Izland csatlakozását, hogyha az izlandiak nem feltétlenül értenek ebben az ügyben. Ha folytatnunk kell a tárgyalásokat Izlanddal, és tovább kell lépnünk ezen az úton, akkor is van néhány megjegyzésem. Izlandnak bizonyos kötelezettségeket kell vállalnia az európai gazdasági térség kapcsán. Bennem felmerül a kérdés, hogy Christian Préda miért nem látja azt, hogy itt bizony bajok vannak. Ugyanis tavaly, pontosabban múlt héten a felügyelő hatóság levelet írt, és megállapította, hogy még nem EU, de európai gazdasági térségügyekben szerződés segési eljárást kell Izlanddal szemben indítani, mert bizonyos törvényes kötelezettségeit nem tartotta be a úgynevezett Deposit Guarantee Systemen belül. Az EFTA ezzel ö, azt mondta ki szerintem, hogy Izland még nem kész arra, hogy az unió tagja legyen. És az bizottsági jelentésben, állásfoglalásban is van néhány problémás pont. Eleve a bizottsági jelentés sokkal kevésbé pozitív, mint a mi jelentésünk szerzője, ugyanis a bizottság megalapítja, hogy a halászat, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem, a pénzügyi ágazatok tekintetében nincsenek meg azok a garanciák, amelyekre szükség lenne. Ezeket még ki kell alakítani. Még ahhoz is, hogy az európai gazdasági térségen belül Izland megfelelő partnerként tudjon működni a jövőben. Tehát szerintem egy kicsit túl rózsaszín ez a szemüveg, amelyel most ezt a szöveget írtad, és elnök úr, az a benyomásom, hogy még nem szükséges az, hogy a következő csúcs találkozón az államfők ebben a témában bármilyen módon nyilatkozzanak. Ezek az én megérzéseim. Grazie molto. Köszönöm. Tán a kollégája szó. Thank you, Mr. President. Well, the ECR group... Köszönöm, elnök úr. A frakcióm támogatja Izland csatlakozását az EU-hoz hiszen ez már régóta meg kellett volna, hogy történjen. A, ha a jelentkezés sikeres lesz, akkor ez nagy ösztönzés fog jelenteni nagyobb szomszédos ország számára, például Norvégia számára, hogy esetleg csatlakozzon ő is az EU-hoz. A Észland egy kis és stabil ország, sajnos a gazdasági válság miatt súlyos problémák alakultak ki a pénzügyi szektorban is, és szinte csődbe került az egész ország, és most próbáljuk megoldani a csatlakozását illetve egy tárgyalásos többoldalú rendezését a tartozásának. Az Egyesült Királyság ebben jelentős részt vesz, hiszen nagyon sok állampolgárunkat érinti a kérdés, hasonló módon a holland állampolgárokhoz is. A holland választásokon valószínűleg vitatottabb lesz, ellentmondásosabb lesz a helyzet az izlandi csatlakozás tekintetében, tehát sokkal inkább, mint ahogy ez az Egyesült Királyságban lefolyt, és én bízom az új kormányban. Természetesen remélem, hogy a pénzügyi helyzet rendezését el tudjuk különíteni az általános EU csatlakozási témáktól. A fő kihívás természetesen az, hogy az izlandi állampolgárokat kell meggyőzni, hogy előnyös az EU csatlakozás. A bizottság is meg kéne, hogy győzze őket, hogy az EU tiszteletben fogja tartani hagyományos halászati szektorokat és halászati támogatási rendszerüket. A közös halászati politika egyébként sem túl sikeres, úgyhogy ez talán alkalmat jelentene arra, hogy újra végig gondoljuk a halászati politikánkat, és akkor Izland és Norvégia úgy tudnának csatlakozni, hogy ne menjen tönkre emiatt a halászati ágazatuk. A, úgy gondolom, hogy jelenleg egy olyan időszakot élünk, amikor nehéz a bővítés, nehézkes a bővítés, minden esetre az izlandi tagság, az izlandi csatlakozás a további csatlakozás szempontjából is érdekes, hiszen ez gazdasági terhet fog jelenteni az EU számára, és a tagságot követően esetleg egyéb változások is majd bekövetkeznek. Köszönöm a szót. Köszönöm. Sargentini képviselő, zöldektől. Köszönöm, elnök úr. Mint holland állampolgár, akinek egyébként nincsen titkos vagy nyilvános bankszámlája Izlandon, egyetértek azzal, hogy ezek a bilaterális véleménykülönbségek nem állhatnak útjába az Izlandal elkezdendő tárgyalásoknak. Tehát ha a csatlakozási tárgyalásokról szólunk, akkor léteznek ugyan problémák, de ezek nem olyan súlyosak. Ami a brit kolléga véleményét illeti, egyértelműen vissza kell utasítanom azt, hogy a holland politika most a választási kampány jegyében nyilatkozna meg a bővítésről. Egy biztos, hogy Izland EU tagsága kapcsán felmerülnek mégiscsak problémák. Ezek persze teljesen eltérnek attól, mint amelyek ugye a balkáni országok EU csatlakozását illeti, hiszen Izlandnak van a legnagyobb hagyományokkal rendelkező, rendelkező demokráciája. A probléma az, hogy az utolsó népszavazás során az adósság visszafizetés kapcsán, pont Anglia és Hollandia irányában, nagyon kemény nem fogalmazódott meg a lakosság körében, és ezzel párhuzamosan az EU csatlakozásra is sokan nemet mondtak vagy gondoltak. Tehát most talán arról lenne érdemes a kormánynak népszavazást kiírnia konkrétan, hogy akarja-e a lakosság az EU csatlakozást. Mert nyilván csak akkor van értelme valakit meghívni vendégségbe, hogyha az alapvetően hajlandó eljönni, és ha erre semmilyen esély nincs, akkor nem kell erőltetnünk a meghívást. Izlandnak fenntartható halászati politikája van, ebből az EU tanulhatna is, tehát pont ez nem szabad, hogy az útjába álljon a csatlakozásnak, mert Izland példaértékűen menedzseli a vizeit. Itt van egy 200 mérföldes zóna, amelyet Izland ugyanakkor magának vindikál. És mivel azonban ezen az órán belül fenntartható halászatot folytat, ebbe nincs értelme belekötni. Itt elsősorban a pénzügyi felügyelet témáját kell megoldani, és még ez is olyan bilaterális téma, amely szerintem holland állampolgárként mondom ezt, nem szabad, hogy útjába álljon a csatlakozásnak. Meg kell teremteni a megfelelő pénzügyi ellenőrzést, de egyébként ö, Izland az EU-ba való, és üdvözöljük az EU-ban, ha kíván az EU-ba belépni. Honorevole Madlener, prego. Madlener képviselő. Eh, Köszönöm elnök úr a szót, rövid leszek. Omrajten asszonynal értek egyet. Szerintem is egy kicsit túlzóan pozitív ez a megfogalmazás, amit a jelentésben látunk. A pénzügyi egyezmények be nem tartása és az erről szóló népszavazás, ezek kínos dolgok. Más kérdés, hogy érdemes ilyen témákban ugye népszavazást kiírni. Biztos, hogy nem kell egy országot arra kényszeríteni, hogy az EU-ba belépjen, de ha akar, akkor én is javasolni tudom Izland belépését. Táler képviselő. Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatom Izland csatlakozási tárgyalásait, és szeretnék gratulálni is Krisztán de Prédának is, aki a jelentést megfogalmazta. Örülök annak, hogy Izlandra látogatott, és hogy ott olyan kérdéseket is megvitatott, amelyek még nem teljesen rendezettek. De igazából engem az aggaszt, amit a két holland képviselő fogalmazott meg. Lehet, hogy ezek valóban a választásokhoz kapcsolódó kérdések, de az is lehet, hogy bilaterális szinten vannak még problémák. Úgyhogy azt szeretném javasolni, hogy a következő fázisban gondolkozzunk el olyan változókon, amelyek azt jelenthetik, hogy mondjuk például egy 12 hónapos időhatárt szabunk meg a bilaterális problémák megoldására, és amennyiben nem sikerül ezeket a kérdéseket lezárni a 12 hónapon belül, akkor valamiféle közvetítéshez folyamodjanak, mert különben a nemzetközi közvetítés hiányában mm, a csatlakozás késhet. Tehát minél hamarabb kellene ezeket az ügyeket lezárni, még mielőtt szorul a hurok. De ennek ellenére azt tudom elmondani, hogy a tanács remélem, hogy elfogadja a tárgyalások megkezdésére vonatkozó döntést, ugyanis ez fontos lenne az időhatárok szempontjából is, hiszen Izland már egy jó ideje beterjesztette csatlakozási tá- kérelmét. Így lehetne ugyanis további impulzist adni az Európai Unió bővítésének, hiszen itt Izlandon kívül még itt van Macedónia is, amely kopogtat az ajtónkon. E És végül Preda képviselő kapja meg a szót, hogy lezárja a felvetéseket. Köszönöm szépen. Először is szeretnék röviden reagálni a kérdésekre, a felvetett kérdésekre. Ami a kollégák kérdéseit illeti, mi szerint egyáltalán Izland készen áll-e arra, hogy csatlakozzon, megfelelő-e ez a csatlakozás. Ezek fontos, komoly kérdések. Izlandnak pedig választ kell adnia ezekre a kérdésekre, illetve hogy joga van ahhoz, hogy választ adjon ezekre a kérdésekre. Nem dönthetünk mi az izlandi kormány vagy az izlandi nép helyett, hiszen ők azok, akik a 49-es cikk értelmében kimondhatják véleményüket, hiszen minden európai állam jogosult arra, hogy csatlakozási kérelmet nyújtson be. Ami a túlságosan pozitív megfogalmazást illeti, hát azt hiszem, hogy azért valakinek mégiscsak pozitívan kell nyilatkozni a Izland csatlakozásával kapcsolatban, csak ennyit tudnék mondani erről a túlzó pozitív véleményről. Részemről remélem, hogy júniusban a tanács végre döntést hoz, és szerintem nincsen arra ok, hogy ezt a döntést tovább halogassa a tanács. Köszönöm szépen Tenok úrnak a megjegyzéseit, és köszönöm szépen azt is, hogy Izlanda és Norvégia közötti kapcsolatokra utalt, hiszen Norvégia szintén fontos kapcsolat számunkra, és ezt figyelembe kell venni. Szeretném megköszönni az izlandi halászattal kapcsolatos megjegyzéseket is, hiszen több kolléga is utalt a halászatra. Ezzel kapcsolatban arra van szükség, hogy tárgyalásokat folytassunk, hogy hosszú távú megoldásra jussunk, és hogy megismerjük mélyebben az izlandi gyakorlatot, halászati gyakorlatot. Köszönöm szépen Sargentini asszonynak is a megjegyzéseit, hiszen ő beszélt egy népszavazásról. Igen, lesz népszavazás Izlandon a csatlakozási tárgyalások végén, amennyiben a csatlakozási tárgyalások befejeződnek, akkor ki fogják kérni a nép véleményét is egy népszavazás keretében. Ez már most is bizonyosan kirajzolódni látszik. Az izlandi polgárok figyelembe veszik ezt a kérdést. Ami a pénzügyi felügyeletet illeti, valóban ez egy prioritást kell, hogy képezzen, ezzel teljes mértékben egyetértek, ezzel a felvetéssel. És ami az EFTA-t illeti, a jelentést már megfogalmazták, már készen állt akkor, amikor megérkezett a levél a múlt héten, de azért ezzel kapcsolatban egy módosítást fogok megfogalmazni, úgyhogy nem fogom figyelmen kívül hagyni a levelet, de még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy amikor a levél közzététetett, akkor bizony már a jelentés készen állt. Sargentini asszony arra is utalt, hogy nagyon sokat tanulhatunk Izlandtól, A népszavazással kapcsolatban már reflektáltam a felvetett kérdésre. Köszönöm szépen Tenok úr megjegyzéseit. Ami a bilaterális konfliktusok megoldására vonatkozó határidő felállítását illeti, nem hiszem, vagy nem tudom, hogy erre szükség van-e. Izland nagy-Britannia és Hollandia közötti vitás kérdéseket szerintem egy év belül bizonyára meg fogják oldani, meg vagyok, erre győződ, meg vagyok erről győződve, hogy még sokkal gyorsabban is megoldást lehet találni ezekre a problémákra. és minden bizonyal ennek semmi hatása nem lesz az izlandi csatlakozási tárgyalásokra. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk, és következhet az ötös napi rendi pont, Pakisztán és az európai közösségek visszafogásról szóló megállapodása. Nikol Kilnézen a képviselő, a jelentéstev, úgyhogy kérem, hogy ő mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm szépen! harmadik eszmecsere erről a kérdésről, de most nagyon is aktuális ez a kérdés, hiszen a, a pakisztáni csúcs pont mostanában zajlik. Egyetlen egy módosítást javasolt Préda úr. Erre gyorsan szeretnék reagálni. Nem győznek meg az érvei. Ebben a módosításban ugyanis azt olvashatjuk, hogy a megállapodás nem fogja garantálni az Európai Unió ellenőrzési jogait. Erről nem vagyok meggyőződve, ugyanis az Európai Bizottság szakértőivel találkoztam, és ott azt hallhattam, hogy az ellenőrző bizottság van nem vehet részt az Európai Parlament, és hogy gyakorlatilag az összes emberi jogi jogsértés, amelyet mm, felvetnek, ezzel kapcsolatban mi nem fogunk információkat kapni. Úgyhogy Préda úr az ön módosításával nem értek egyet, szerintem ez nincsen kellő érvekkel alátámasztva. Koherensnek kell, kell lennünk, főként az emberi jogi jogvédelem során a plenáris ülésen Strasbourgban azt hallhattam, hogy nagyon sok kolléga elégedetlen, a pakisztáni emberi jogok kérdésével, most itt akár az, a nők jogaira gondolunk, akár a vallási kisebbségek jogaira. Ezzel teljes mértékben egyetértek, ezek olyan aggodalmak, amelyek megalapozottak, hiszen eltűnnek emberek, erőszakos cselekményekre kerül sor, és halálbüntetés is van, és ráadásul a menekültek jogállásáról szóló Genfi egyezményben sem részes ez az állam, nem írta alá, tehát ez fontos figyelembe venni a kontextus szempontjából. A mostani helyzet minden esetre az, hogy a jelenlegi megállapodás nem kielégítő, ezt javítani kell, és már többször elmondtam azt is, hogy a korábbi 11 megállapodást nem értékeltük, már pedig erre szükség lett volna, még mielőtt egy újabb megállapodást írunk alá. Nagyon sok kérdésünk van, nagyon sok kérdés ugyanis továbbra is eléggé ködös. Például a megállapodás életbelépésével kapcsolatban, vagy az, a Vegyes Ellenőrző Bizottság szerepével kapcsolatban, vagy pedig az afgán állampolgárok visszafogadásával kapcsolatban. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyekre egyelőre nincsen kielégítő válasz. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Bizottság, és főként Máström asszony, a biztos asszony javítani tudja ezt a megállapodást. Ez biztos, hogy lehetséges, és a mi parlamentünknek a SWIFT ügy kapcsán az ellenállása, illetve az, hogy nem szavaztuk meg ezt a jelentést, fontos mérföldkő volt, hiszen itt a pakisztáni vagy afgán állampolgárok személyes adataival kapcsolatban ugyanezt kell megtennünk. És most itt a parlamentnek egyfajta történelmi lehetősége nyílik arra, hogy egy visszafogadási megállapodásról kimondjuk véleményünket, és ezzel az emberi jogok fontosságáról tanúbizonyságot tegyünk, és kimondjuk azt, hogy ezt a megállapodást javítani kell. Ugyanis a mi parlamentünk méltósága, a koherencia forog itt kockán. Sokszor mondtuk már azt, hogy hát Pakisztán nem rosszabb, és így tovább nem a legrosszabb, és így tovább. Most itt nem Pakisztánról van szó, itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés óta ez az első ilyen visszafogadási egyezmény, megállapodás lehetne szó egy másik országról is, ahol esetleg rosszabb a helyzet, de ez mégiscsak egy lehetőséget nyújt számunkra, hogy javítsuk a megállapodások tervezett szövegét. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy ne szavazzuk meg a megállapodást, mert szerintem nem kielégítő. Kíváncsi vagyok az önök véleményére. Allora, prima il collega... Először Préda képviselő. Köszönöm szépen. A korábbi ülések során az AFED szakbizottságban többször elmondtam már, hogy miért is kellene az Európai Parlamentnek igenis megszavazni ezt a szöveget. Egy módosítást beterjesztettem, Strasser úrral karöltve, és a mi érvelésünk a néppárt véleményét tükrözi. Ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne világos jogi együttműködési keretekben dolgozni a visszafogadással kapcsolatban, Pakisztán tekintetében, tehát itt egy világos jogi keretre van szükség elsősorban. <coughs> Másik oldalról Úgy gondolom, hogy ha feltételeket támasztunk, és különböző tanulmányokra várunk, azzal kapcsolatban, hogy a meglévő megállapodások milyen eredményeket hoztak, akkor további csúszásra ö, kerül majd sor. Tehát szerintem ezt a fajta feltételt nem lehet bevezetni és elvárni. Ami magát a megállapodást illeti. Ez a megállapodás a 15. 15-ös számú cikkben az emberi jogokra is utal, még akkor is, hogyha Genfi egyezményt nem írta alá, és nem ratifikálta Pakisztán, de az Európai Uniónak nagyon fontos az, hogy a nemzetközi normákat betartassa a visszafogadás tekintetében is. Hiszen itt ebben az esetben a tagállamok azok, amelyek felelősek az emberi jogok betartatásáért, és ezért fontos ezt a jogi keretet betartatni. Az, hogy az Európai Parlament nem vesz részt a, az ellenőrző vegyes bizottság munkájában, nos hát ezt a megfogalmazást még a Lisszaboni szerződés életbelépése előtt alkották meg, Azonban a parlamentnek új előjogai vannak, és ilyen szempontból a jövőben az Európai Parlamentet igenis be kell vonni ebbe a munkába, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy ennek a, ezt az egész megállapodást vissza kell utasítanunk, hiszen ezt akkor tárgyalták le, amikor még a Lisszaboni szerződés nem is volt életben. Úgyhogy szeretném kérni azt, hogy a kollégák támogassák a módosításomat, hiszen ezzel megakadályozzuk azt, hogy az európai közösség és Pakisztán ne tudjanak együttműködni. Ez egy hosszú tárgyalási folyamat eredménye, úgyhogy biztos, hogy lehetne még javítani az emberjogi jogsértésekkel kapcsolatban a helyzeten, de az biztos, hogy ha nem utasítjuk vissza, vissza az együttműködést, akkor többet nyerhetünk az egész ügyön. Ez az én frakciómnak is a véleménye. Köszönöm. Köszönöm, Lőzén képviselő. Köszönöm. A GUE NGL frakció nevében már részletesen kifejtettem, most is meg előző ülésünkön is, hogy mi a véleményünk ebben a témában. Kim Nielsen asszony Ja mindenben egyetértek, amit itt most elmondott nekünk. Egy biztos, hogy ki kell használnunk a lehetőséget most arra, hogy az emberi jogokat is ideértve, menekült jogot is ideértve tárgyaljunk ezekről a témákról. Leszeretném szögezni továbbá, hogy az Amnesty International és más segélyszervezetek is még a megállapodás előtt is már kritizálják azt, és óvnak annak megkötésétől. És nyilvánvaló, hogy ezek alapján Bréda úr módosító javaslatait így nem tudjuk elfogadni, és az egész megállapodásra is nemet fogunk mondani. Di conclusione a relatore. Jelentéstevő le, je pense que la... Úgy gondolom, hogy a partnerségi és partnerségi egyezmény, amely 2004 óta életben van, nem kell, hogy ezt megkérdőjelezzük. Mert csak azért sem, mert a nemzetközi közösséggel való együttműködés a terrorizmus ellenes erőfeszítések jól működnek. Ezzel kapcsolatban semmit nem kívánunk visszautasítani. Vannak jó megállapodások, amelyek életben vannak, nem erről beszélünk a mai napon. Én viszont arról megáll, meg vagyok győződve, hogy ezt a mostani megállapodást lehet még javítani, meg kell adni ezt a lehetőséget a biztos asszonynak is, hogy az emberi jogok szempontjait jobban figyelembe vevő megállapodást tárgyaljanak ki ugye azok, akik azt állítják, hogy az emberi jogok kellőképpen védve vannak ebben a megállapodásban, megcáfolja őket a civil szervezetek véleménye. Elég egyébként ehhez az alapjogi e, ügynökség 2010. május 7. jelentését elolvasni, hiszen ebben azt olvashatjuk, hogy nem eléggé függetlenek, és az egyes eseteket nem kellőképpen vizsgálják ki. Tehát a jelentés szerint csak 10 Európai Uniós alapjogi ügynökség vagy hatóság képes megfelelőképpen védeni az alapjogokat, illetve az emberi jogokat. Egy csomó tagállamban nem is függetlenek ezek a szervezetek, és nincsen nyomozási hatáskörük, 11 tagállam pedig nem képes megküzdeni azokkal a feladatokkal, amelyek előtte vannak, és éppen ezért amikor a bevándorlók emberi jogainak védelméről, illetve ennek ellenőrzéséről van szó, akkor gyakorlatilag ne semmilyen eszköz nem áll a rendelkezésükre ezeknek az ügynökségeknek az ellenőrzés tekintetében. Az EU és Pakisztán részéről ki az, aki a visszaküldött személyek emberi jogainak biztosításáért felelős? Ez sem világosan derül ki a megállapodása, úgyhogy ezt szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni azoknak a kollégáknak, akik szkeptikusak. Elnök, ma délután 16.30-kor fogunk szavazni, nem tudom, hogy a bizottságnak van-e rövid hozzászólása. Béni, mi sembra Úgy tűnik, hogy nincs. Köszönöm akkor az együttműködést, és most ezzel fél tizenkettőig felfüggesztem az ülést. Voleva prendere la parola? No. wants to. A chi? La Commissione vuole Prego allora, signor. Eh... Ne haragudjon, úgy látom, hogy Máriusz doktor még mégiscsak szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni ezt a mostani lehetőséget arra, hogy a megállapodás fontosságát hangsúlyozza, amit az Európai Unióba való illegális bevándorlásról van szó. Szóval nagyon sok illegális bevándorló Pakisztánból származik, és miután hosszú tárgyalásokat folytattunk, hiszen 2000-ben kaptuk a tárgyalási mandátumot, meg vagyunk győződve arról, hogy sikerült kiegyensúlyozott megoldásra jutnunk a tárgyalások során, és szeretnénk arra is emlékeztetni, hogy regionális szempontból is fontos ez a megállapodás, hiszen az illegális bevándorlás ellen felvesszük a harcot, a Törökországgal folytatott tárgyalások szempontjából is fontos ez a megállapodás, hiszen itt egy megerősített együttműködés alakul ki a fogadó és a küldő állam között, hatóságok között, annak érdekében, hogy minél hamarabb meg lehessen valósítani a visszafogadást. Tehát itt egy administratív eszközről van szó, ennek semmi köze nincsen a jogokhoz, az alapjogokhoz, az emberi jogokhoz, hiszen azokat más megállapodásokban kell garantálni. Teljes mértékben osztjuk azt az álláspontot, hogy ez egy igen kényes kérdés, és önök ugye arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberi jogi vetületét ennek a kérdésnek erősíteni kellene a megállapodásban, de azért ne felejtsük el, hogy a pakisztáni menekültek, illetve pakisztáni illegális bevándorlók gyakran emberkereskedők segítségével jutnak el az Európai Uniós tagállamokba, és gyakorlatilag, hogyha ezt a megállapodást visszautasítjuk, vagy továbbra is felfüggesztjük, akkor ezzel az emberkereskedők malmára hajtjuk a vizet. Nagyon fontos lenne ugyanakkor az is, hogy a szerződésekkel össze, összhangba hozzuk a megállapodást, és szeretnénk, hogyha ezt a hosszú tárgyalási folyamatot gyümölcsöző módon tudnánk lezárni. Köszönjük szépen! Elnök, köszönöm szépen, akkor 11 óra 30